Pan Przewodniczący! Az elnök! E, koleżanki i koledzy, panie i panowie, proszę... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 24 marca 20... Március 24-én felfüggesztett ülésünket, tehát folytatjuk, és az 23.-24-i ülés jegyzőkönyvét mindenki megkapta. Van-e valakinek ellenvetése ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Lenne pár bejelentésem az elnök közleményei alatt. Április 26-án ünnepeltük, vagy Pintyulátek, latach pamiętamy Volt 25 éve, hogy a Csernobili eh, katasztrófa megtörtént, természetesen e, meg kell emlékeznünk azokról, mindazokról, akik életüket vesztették a borzalmas e, nukleáris katasztrófában, illetve azokról is, akik azóta is magukon e, viselik ennek a hatását. Titokban tartották a történteket a szovjet hatóságok akkor, mindenki előtt, még a saját polgáraik, állampolgáraik előtt is, ami nagyon nehézé tette a katasztrófa hatásai elleni fellépést. Később Csernobil példává vált a nemzetközi közösség és az érintett országok közötti együttműködésnek. A csernobili eseményekre emlékezve természetesen együttérzésünkről biztosítjuk Japán polgárait is, akik a fukushimai atomerőmű ben történt katasztrófa, illetve az azt megelőző földrengés és cunami katasztrófáját kellett, hogy megéljék. Évvel ezelőtt a Smolenszki légi tragédiában 96-an vesztették életüket, beleértve a lengyel elnököt és 18 parlamenti, lengyel parlamenti képviselőt. Egyik őjük az Európai Parlament képviselője lett volna akik életüket vesztették, többségében a magas beosztású állami tisztviselők vagy képviselők voltak, az utasok felét személyesen is ismertem. Mai napig nem világos teljesen, hogy mi történt, pontosan továbbra is várjuk, várjuk a vizsgálat eredményeit, hogy fény derüljön az igazságra. És természetesen együtt érzünk azokkal, akik eh, gyászolják az áldozatokat. Az Európai Parlament az Európai Parlament aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságot visszautasította Troy Davis kérelmét, hogy hogy a halálbüntetés végrehajtását halasszák el. Georgia állam Davis úrra uh, halálbüntetést szólt ki, aki kérte, hogy ezt életfogytiglanra módosítsák. Emellett uh, aggodalmunkat fejezzük ki az elefántcsontparti történtekkel kapcsolatban, ahol az elnökválasztás ahelyett, hogy békét uh, és megbékélést teremtett volna az országban, pontosan az ellenkezője történt, mindkét félt arra szólítjuk fel, hogy tartózkodjanak az erőszaktól, az erőszakos cselekményektől, főként a e, polgári személyekkel szembeni erőszaktól. El kell ítélni a nemzetközi közösségnek a, a vérontást, és igazságot kell szolgáltatni azok a szemben, akik ezen véres eseményekért felelősek. Az Európai Parlament minden telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ez így történjen. Végezetül elmondanám, hogy csütörtökön az elnökök értekezletének ülését követően mindenki kapott tőlem egy levelet, amely fontos információkat tartalmazott, nagyon határozott lépéseket teszünk, és egy etikai kódexet fogunk életbe léptetni a lobbista lobbistákra és az európai parlamenti képviselők viszonyára vonatkozóan. Ma este fél hétkor találkozik az elnökség, ekkor kezdődik az elnökség ülés, és ott fogjuk napirendre tűzni azt a kérdést, hogy hogyan járjunk el a továbbiakban ez ügyben. Nikolson úr kért szót, parancsoljon. Annyi kollega. Thank you, Mr. President. Can I... Köszönöm, elnök úr. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, és megemlékezni egy fiatal északír rendőr meggyilkolásáról szombaton gyilkolták meg, alig néhány héttel azt követően, hogy szolgálatba állt, befejezvén